Folytatjuk a megbeszélésünket, a 13. napi rendi pont, majd azt rögtön a 14. követi. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, itt az elhalasztott mentesítésről van szó. Nincsen tolmácsolás. Úgy tűnik, hogy semmilyen tolmácsolás nincs.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 Ah, okay. We will, we will on the discharge decision postponed for European Institute of Innovation and Technology. A magyar tolmácsolás működik ez ezúttal, kérem jelezzék a 16-os kabin felé. A tolmácsolás a magyar kabin felé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 hallják-e a magyar nyelvű tolmácsolást? Kérem, jelezzék a 16-os kabin felé, hogy hallják-e a magyar nyelvű tolmácsolást, mert nálunk működik a rendszer. Thank you very much indeed for your compliment, uh, Madam Chair. Uh, but, uh, well, I, I prefer this time because uh, uh, this problem are very sophisticated. Miután ez a probléma, ez nagyon összetett, ezért én most saját anyanyelvemen szeretnék felszólalni. Az a baj, hogy nem tudnak mit tenni, a tolmácsolás nem működik, úgy tűnik. Ja. Ah, Hallgatjuk. Can I start, Madam Chair? Thank you. Uh... Megkezdhetem? Köszönöm szépen. Akkor a 2013-as mentesítési eljárással kapcsolatban a hiba százalék felette volt a küszöbnek, a kétszázalékos értéknek, ezért itt problémák voltak az ex ante és az ex post értékelések minőségével. Ezen felül az Európai Számvevőszék azt is megtalálta, hogy a közbeszerzési eljárások során milyen problémák mutatkoznak. Ezek az eljárások, ezen eljárások miatt az Európai Parlament úgy döntött, hogy az EID mentesítését elhalasztja. Ezen felül voltak még olyan ügyek is, amelyek a felszívó képesség, az európai technológiai intézet témája. témájában. Még egyszer kérjük, hogy a 16-os kabin felé jelezzék, hogyha hallgatják a magyar nyelvi tolmácsolást, hogy jól működik-e. How has the EIT handled the problems with audit certificates? Nos, az audit intézkedések kérdésében az EIT kapcsán felmerül az, hogy mit tett ezen szabálytalanságok megakadályozása érdekében az intézet, hogy a teljes hiba százalékot 2 százalék alá csökkentse. Ezen kívül az EIT mi mást tesz annak érdekében, hogy a személyzeti problémáit megoldja mit tettek annak érdekében, hogy az abszor abszorciós kapacitást növeljék, és az Artemis és az Eniac következnek. Köszönöm szépen. Wer wird für die Agentur das Wort ergreifen, Herr Kern? Az ügynökség nevében ki, kíván reagálni, Kern úr? Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy bemutathassuk azt a haladást, amit az EIT-nél elértünk, és hát mindenek előtt szeretném tisztázni, hogy a felvetett témákat hogyan kezeltük, és szeretnék válaszolni az előadó kérdéseire és az EIT. Az elmúlt néhány hónapban intenzíven dolgozott azon témákon, amiket a számvevőszések a parlament felvetett, és arra fókuszáltunk, hogy a minősített véleményt, hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudjuk az ottani problémákat felvetni. Azt hiszem, hogy nagyon jó haladást sikerült elérni ezekben a témákban, és konkrét eredményeket tudunk mutatni, amelyek, amelyek azt bizonyítják, hogy túlléptünk a problémákon. Szeretném elmondani, mit tettünk a az audit tanúsítványok minőségének javítása érdekében hogyan tudtuk a kifizetésekben és a menedzsmentben a hibákat kiküszöbölni. Lényegesen javítottuk a munkánkat, és az utasításokat figyelembe vettük, hogy jobban ellenőrizzük a költségeket, és az előzetes ellenőrzéseket is elvégeztük fokozottabb mértékben. Javítani akartuk a belső folyamatainkat, a tervezésünket, a jelentési útvonalakat, és a kedvezményezetteket szeretnék előtérbe helyezni. Ezen túlmenően a monitoring rendszerünket is javítjuk, hogy jobb információ legyen a terepen, és jobb elemzést tudjunk készíteni a kockázatokról, ezekre fókuszálnánk, és el kell, hogy mondjam, egy külső review-t is készítettünk, egy felvizsgálatot arra vonatkozóan, hogy, mennyi, hogy figyelembe tudjuk venni az ajánlásokat. Meggyőződésem, hogy ezek a fáradozások most megtérülnek, és eh, a szemvevőszéknek is azt tudom mondani, hogy a 2014-es ideiglenes megállapítások aláhúzzák, hogy eh, a tranzakcióink eh, legálisak és szabályszerűek valamennyi anyagi vonatkozásában, és nincsenek az előzetes ellenőrzésekkel kapcsolatban további megjegyzések. Ez megjelenik egyébként eh, a hiba százalékban is, ez egy százalék alatt van, ami a támogatások kifizetését illeti, és rögtön visszatérek, hogy általában a hiba kvótákra az EIT-nél mindenek előtt, ami a beszerzést illeti, ezt sikerült javítani, és nem állapítottak meg új hibákat ezen a területen. Ez azt bizonyítja, hogy a, a menedzsment szempontjából vannak fáradozások, amelyek megtérülnek, és pozitív trendeket látunk. A második pont, ami a közbeszerzéseket illeti, hogyan sikerült a belső eljárásainkat javítani. Nagyon komolyan vettük a a felvetéseket és lépéseket tettünk, hogy javítsuk ki a problémákat, amelyeket elkövettünk az elmúlt időszakban. Szeretném el a problémás szerződéseket töröltük, és újraindítjuk a folyamatokat ezen a területen. Az eljárásokkal kapcsolatos checklistet készítettünk, hogy a közbeszerzés jobban működjön a kifizetéseknél és az előirányzatoknál is. Ez azt jelenti, hogy belső ellenőrzéseket folytatunk, hogy annak elkerülése érdekében, hogy hasonló hasonló hibákat ne kövessünk el a jövőben, és egy második szemét is felvettük a közbeszerzések ügyébe, ami azt jelenti, hogy meg kétszereztük a kapacitásunkat, és tréninget folytatunk az alkalmazottak számára az elmúlt hónapokban. Az EIT az idevágó tudást és szakismeretet javította azt gondolom, hogy ezek fontos intézkedések voltak, és azok az intézkedések lehetővé tették a haladást ezen a területen. Egy további kérdés azzal függött össze, hogy a betöltetlen állások aránya milyen, és mit tettünk annak érdekében, hogy csökkentsük a forgást, és betöltsük az állásokat. Itt is jó hírekkel szolgálhatok 60-ból 56-ot betöltöttünk a pozícióink közül, ami egy nagy javulás, ha megnézzük, amikor oda kerültem, csak 42 állást töltöttek be a 60-ból, amikor, tehát elmúlt év nyarán. Javítottuk a menedzsment szint betöltöttségét, és a forgás sem akkora az, és gyakorlatilag csak négyen hagyták el, ez kevesebb, mint 10% a céget, ez sokkal kisebb szám, mint az elmúlt időszakban. Mi volt az oka ennek? Azt hiszem fontos elemnek bizonyult, hogy bevezettük az exit interjúkat, megnéztük, miért hagy, hagyja el valaki az állását, miért mond fel, miért keres új állást, bevezettük például az előléptetési rendszert és az ösztönzési rendszert, különböző intézkedéseket hoztunk, hogy a munkakörnyezetet javítsuk az EIT-nél, tehát nyitott munkacsoportokat hoztunk létre, egy csoportot, amely foglalkozik az emberi erőforrás témákkal, és tanácsadói lépéseket is tettünk, amikor az állások betöltéséről volt szó, azt gondolom, hogy itt azért tudtuk javítani a helyzetem, mert ezeket a lépéseket mi is tettük. A feltöltöttség jobb lett, és a fluktuáció sem akkora. Most vegyük az abszorciós kapacitást az EIT-nél, ez is egy fontos felvetés volt. Itt is lépéseket tettünk, egy néhány számmal igazolhatom azt, hogy tényleg az EIT esetében lényegesen javult a helyzet évről évre. 85%-kal több pénzt tudtunk befogadni, és ez egy, ha görbét megnézzük, ez egy kiváló eredményt. Valamikor nagy, nagyon alacsony összegekkel kezdtünk dolgozni, 16 millió euró 2010-ben, most pedig 187 milliónál tartunk. 2014-ben elképesztő növekedés, ami az abszorció javulását mutatja. Úgy gondolom, hogy ez a pozitív trend folytatódik majd, mert elmúlt decemberben új tudás és innovációs közösségeket hoztunk létre, és ez természetesen segíteni fog nekünk abban, hogy jobban abszormáljuk az összegeket, amiket ránk szánnak és eh, a, a, eh, a, igyekszünk javítani a monitoringot is eh, az abszorció során, és a kihelyezett összegeket figyeljük, hogy jól fogadják-e, jól használják-e fel, méghozzá a legmagasabb rátával. Nagyon jók a számok, és természetesen megadjuk önöknek ezeket a számokat, hogy aláhúzzuk, amit mondtam. Azt gondolom, hogy ezek az intézkedések hatásosak, és azt mutatják, hogy tényleg a korrektúráink, ha hatékonynak bizonyulnak, jövő héten elküldjük a részletes jelentést, amit kértek tőlünk, és meg fogják kapni azokat a címeket, intézkedéseket, és a részleteket is persze, amivel megválaszoljuk az önök összes kérdését, és nyitottak akarunk lenni vagy a nyitott kérdésekre kívánunk reagálni ezzel itt a mentesítés során, és reméljük, hogy idővel meg tudják adni a mentesítést az EIT-nek, de amennyiben további kérdésük van, minden nemű kérdése szívesen válaszolok a következő hetekben, hogyha tisztázni szeretnének egyes pontokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát vannak kérdések. Engem például az érdekelne, hogy miért olyan drágák önöknél ezek a igazgató tanácsi ülések. Mert 29%-át nem használták föl a pénznek, akkor mennyibe kerülnek ezek valójában? Nem akarom most a spontán kérdésre önt zavarba hozni, nem halljuk a válaszadót, mikrofon. Ezt könnyen meg tudom válaszolni. Van egy igazgató tanács, ez ennek négyszer van ülésé egy évben, és van az EIT, illetve vannak rendkívüli ülések. <clears throat> Néha az igazgató tanácsnak van rendkívüli ülése, és van egy végrehajtó bizottsági agenda. <clears throat> Ugye a kormányzó tanács négy tagja speciális kérdésekben találkozik. A múltban 2014-ben sok ilyen rendkívüli ülés volt, mivel nagyon sok fontos téma merült föl az év során. Ez okozta a sok ülést, és ez alapján tervezték a következő évi üléseket, de mostanra lecsillapodott a, a helyzet, és így a rendkívüli ülések száma visszaesett, és egyszerűen így meg tudtunk takarítani pénzt, és nem használtuk azt föl. Kevesebb ülés, kevesebb pénzfelhasználás. Következő költségvetésünkben már majd a rendes benchmarkot alkalmazunk a tervezéskor is. Köszönöm. Megpróbáltak arra rájönni? hogy miért van annyi munkahely változtató önöknél. Egy kis szervezet léttére, a szervezetnél nagyon nagy a mobilitás. Ezt már korábban megpróbáltam megmagyarázni. Nagy forgalmunk volt 2013-ban és 2014-ben, és különböző tényezők állnak emögött illetve a forgás mögött a menedzsment is változott, és többen úgy érezték, hogy nem jó a menedzsment, túl nagy volt a munkaterhelése egyeseknek, hirtelen megnövekedett a munkájuk, és ezt nem követte kellő ritmusban új emberek felvétele. Ez sok stresszt okozott. Tehát ez tény, hogy így volt, de azóta ezt rendeztük, kiegyensúlyozottabb a munkaterhelés, a, a menedzsment is hatékonyabb, és csökkent ez a nem kívánatos mobilitás. Persze mások is lehet a dolog mögött. Például az, hogy a budapesti munkakörülmények eh, nem ö, eh, olyan jók, ugyanis a, ott fizetést felvevők, azok csak a 71%-át kapják az EU-ban Brüsszelben elvégzendő munkáért járó pénznek. És ezért már is sokan máshol kerestek munkahelyet. Ezt nem az EIT-n belül kell keresni ezt a problémát, hanem ez azzal függ össze, hogy egy ilyen országban alacsonyabb éreket fizet az EU is, indexálja őket ha ezt levonjuk, akkor, akkor nem nagyobb a, a Technológiai Intézetnél a mozgás, mint máshol. Most éppen visszatérőben vagyunk a normálishoz. Az utóbbi 12 hónap során 60 emberből csak 4 ment el, ez teljesen normálisnak tekinthető. Köszönöm. Stikovski kollégának adok szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ez, ezekre a kérdésekre a legtöbb választ már meg is kaptam. Úgyhogy inkább általános értelemben fogok kérdéseket feltenni. Először is Kern úr, köszönjük szépen! Én azt hiszem, hogy ön személyesen így nagyon jó munkát végzett, és nagyon jó együttműködő képességről tett tanúbizonyságot, és tanultak a múlt hibáiból is, mert a múltban az volt az érzésem, hogy a hibákat nem igazán voltak hajlandóak elismerni, most viszont erre sokkal nagyobb nyitottságot tapasztaltam a 2013-ban elkövetett hibák valóban nem ismétlődtek meg. Ezek talán a monitorozó rendszernek is voltak köszönhetőek, tehát az a kérdés merülne fel bennem, hogy ez az új mostani monitorozó rendszer és azok az emberek, akiket újonnan felvettek, mivel fognak hozzájárulni ahhoz, hogy az ügynökség működőképessége jobb legyen. Egy általánosabb jellegű kérdés pedig arra vonatkozik, hogy ön hogyan látja a kommunikációt, kooperációt az önügynöksége és a mi szakbizottságunk között. Javult az együttműködés? Herr bitte. Thank you very much for, for this. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami a személyzeti megerősítéseket illeti, valamint a saját monitorozó rendszerünk megerősítésével kapcsolatban valóban sokkal inkább a kockázat alapú megközelítést kezeljük most. Persze nagyok a kihívások ellenőrzési szempontból is, kifizetések, költségek kérdésében, de azért most a tartalomra is jobban odafigyelünk, tehát két szemét helyezzünk rá minden egyes ilyen innovációs közösségre, hogy az implementáció megvalósítás terén ellenőrizzük állandóan a helyzetet, és szúrópróba szerűen meg is látogatjuk azt, hogy hogyan működnek ezek, és hogy általában hogyan lehet elérni a jó működést. Egy eléggé bonyolult monitorozó rendszert alakítottunk ki, és ezzel sokkal hatékonyabban tudjuk felhasználni azt az igen kevés forrást, ami rendelkezésünkre áll, tehát célzottabb az ellenőrzésünk, és ebből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy a hiba százalékok is le fognak csökkenni, talán a jövőben nem lesz ilyen probléma már, amelyeket túl későn fedeznek fel az auditorok, és talán jobban fogjuk tudni azt is értékelni, hogy hol vannak a gyenge pontok. Tehát ez egy fontos építőköve a az új menedzsmentünknek, a kifizetések menedzselésének, ami pedig az önök szakbizottságával való együttműködés is sokkal jobb lett, és nagyon hasznos is az, hogy együttműködünk, mert a kérdések, amelyek önöktől érkeznek, azok is hozzásegítettek bennünket arra, hogy odafigyeljünk a problémás területekre, és megerősítsük ott a helyzetet, ahol arra szükség van. Tehát ebből is fakad az, hogy most már jobb sokkal az eredményünk. Remélem, hogy ezt a pozitív együttműködést tudjuk folytatni a jövőben is. Kollégin Ayala Sender, bitte. Ayala Sender asszony. Köszönöm. Nagyon örülök. A, az erőfeszítéseknek és annak a magyarázatnak is, amit kaptunk, és mindazokat a javulásokat, amelyeket tapasztalhattunk. Három kisebb kérdésem lenne. Az egyik arra vonatkozik, hogy a közbeszerzési eljárások, illetve a pályázati rendszer, a kiírások hogyan működnek. Esetleg arra tudná reflektálni, hogy ezt hogyan lehet, hogyan tudták javítani. A második kérdés arra vonatkozik, hogy a mostani 2015-ös audit lehetőséget teremt arra is, hogy a 25 százalékos támogatás társfinanszírozási rendszerben hogyan valósul meg. És végül a harmadik kérdésem a carryoverekre vonatkozik. Ez ugye a költségvetés nem jó végrehajtásához kapcsolódik, és esetleg el tudná magyarázni azt mélyebben, hogy itt pontosan miről van szó. Kern úr. Thank you very much for the... Köszönöm szépen a kérdéseket. Azzal kezdem, hogy Először a közbeszerzésekről és a pályázatok kiírásáról beszélek az EIT mit tett a kezdetektől fogva. Nos, hát először is lefújtuk az összes olyan pályázatot, amelyek hibásak voltak, vagy hibásnak, tévesnek bizonyultak. Újakat próbáltunk megvalósítani, és ismét a belső eljárásainkra figyeltünk oda, megpróbáltuk azt megérteni, hogy a múltbéli hibák azok miből fakadtak. Az egyik probléma az az volt, hogy a nálunk dolgozó személyzet nem igazán ismerte a szabályokat, tehát őket ki kellett erre képezni, és jobban felkészültek most már a közbeszerzések megvalósításához. Azután egy monitorozó és menedzsment feladatokat ellátó szemét is felvettünk, és a közbeszerzési eljárások tervezését is ő végzi, tehát hogy nem minden közbeszerzési eljárás az év vége felé legyen, mert akkor aztán nehéz ellenőrizni. Feltornyosulnak, összecsoportosulnak ezek az eljárások. És végül is ehhez képest még egy belső auditot is létrehoztunk. Kicsit talán függetlenebb módon próbáltuk feltérképezni, hogy hol vannak a gyenge pontjaink, és ebből egy checklistet hoztunk létre, hogy világosabb legyen mindenki számára mindez. És a tréningeken keresztül sokkal biztos, biztosabb helyzetet teremtettünk. Biztos, hogy ilyen problémák a jövőben már nem annyira fognak előfordulni. Egyébként a 2014-es számvevőszőki jelentésből ez már ki is derült. Aztán a társfinanszírozás, a partnerek által ö, megvalósított finanszírozás. Erre is nagyon gyakran rámutatott a ö, számvevőszék, 2010 és 2014 között a kikszeknek be kell bizonyítania azt, hogy legalább 75%-át biztosították a finanszírozásnak, és így az EIT féle ö, finanszírozás nem haladja meg a 25%-os küszöböt. Ezt most ellenőrizzük, megfelelően auditáljuk is, és ö, á, a kikszek esetében 16% volt, 19% az energiaprojektek tekintetében, és 21% az INT Digital esetében. Tehát valóban nem haladtuk meg a 25%-os finanszírozási küszöböt. Tehát ott volt a további finanszírozás. Aztán a carryover. Én azt hiszem, hogy a saját tervezésünket is nagyon jól megreformáltuk, ahogy már korábban is elmondtam, itt nagyon gyorsan növekszik az abszorció, már pedig erre szükség is van ahhoz, hogy igazi hatással legyünk, aztán, hogy a finanszírozás elérje azt a fajta platót, amely a maximum szinttel egyenlő. Ezután pedig majd közelről monitorozzuk az egész rendszert, annak érdekében, hogy kiavítsuk a problémákat ott, ahol ez nem ilyen formában valósul meg. Hogy a finanszírozást vagy átirányítsuk máshová, amennyiben nem volt sikeres a projekt, vagy pedig a rendeletünkből fakadóan carry over jelleggel a következő évre át irányítsuk az innovációs tevékenység esetében van néha ilyen, és akkor egy másik projektre allokáljuk ezeket az összegeket. Szerintem jobbak most már sokkal az eszközök is a kezünkben, és ennek köszönhetően jobb a hatékonyságunk. Köszönöm, az előadó kívánna még reagálni erre. A 13-as napirendi pontról van szó. Csarnecki úr, köszönöm szépen, elnök asszony, elégedett vagyok a válaszsal. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy eljött, és eh, a 14. napi rendi pont következik, Artemis és ennyi a közös vállalkozás. Szintén Csányecki kolléga az előadója a témának. Köszönöm szépen, megint egyszer, elnök asszony. A közös vállalkozásokról van szó, tehát az Artemisről és az Enniakről a mentesítés folyamata alatt 2013-ról van szó, az Európai Parlament különböző fontos hiányosságokra figyelt fel a költségvetés végrehajtásában. Az artemis kezdjük. Az Artemis közös vállalkozás nem vette figyelembe a gyakorlati megoldásokat az utólagos audit esetében, és problémái voltak azzal a szinttel is, ahogyan a, engedélyezték a kifizetéseket, és nem hoztak létre egy belső ellenőrzési egységet az elvárásoknak megfelelően, amit a 6.2-es cikk tartalmaz az alapító okorítában. A közös vállalkozás nem hajtotta végre azokat az ajánlásokat, amiket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság állított össze nekik 2014-ben, és nem követett el mindent, hogy az összeférhetetlenséget tisztázzák gondoskodni kellett volna arról, hogy összeférhetetlenség ne forduljon elő a irányító testület és az igazgatóság esetében. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a döntéshozatalt a mentesítéssel kapcsolatban, a következő kérdéseket szeretném feltenni. Az első kérdése a közös vállalkozás miért nem hajtotta végre azokat a, a ajánlásokat, és nem hozott létre egy átfogó stratégiát, ahogyan az 2014-ben a mentesítését felelős hatóság javasolta. A második pont a közös vállalkozás a honlapját alatt feltöltötte eh, teljes mértékben a szükséges önéletrajzokkal, és biztosítják-e azt, hogy az összeférhetetlenség az igazgató esetében és a kormány és az irányító testület igazgatóság esetében nem működjön. Megfelelő adatbázisokat kiegészítették-e, hogy megszüntessék az említett összeférhetetlenségeket, és kezelni tudják az ilyen helyzeteket és megfelelő mechanizmusokat alkalmaznak a hiányosságok megszüntetésére. A hármas kérdés a közös vállalkozás átfogó politikát fogadott el az összeférhetetlenségek kezelésére, eh, mint például a, a megfelelő tisztségviselők eh, mentesítésével kapcsolatban, és bizonyos információk hiányát hogyan szüntetik meg, és hogyan Most pedig az ennyek esetében is mondjam el? Folytathatom, elnök asszony? Nézzük az ennyekot. A kont amiatt aggódik, hogy a szembevőszék azt állapította meg, hogy már a harmadik egymást követő éppen korlátozott véleményt ad ki, amivel aláhúzza az éves jelentésében, hogy, nem megfe- hogy hiányosságok vannak és az utólagos ellenőrzési stratégiával kapcsolatban kérdések merülnek, hiszen nagy mértékben nemzeti finanszírozó testületek végzik, és nem biztosítja a szükséges garanciákat arra, hogy a megfelelő tranzakciók úgy működnek, ahogyan kellene. Itt minősített véleményről van szó, a közös vállalkozás esetében, hiszen hatékony és eredményes gazdálkodást kell folytatniuk az a pénzügyi források optimális felhasználása érdekében. Itt is hiányosságokat állapítottak meg az utólagos ellenőrzési stratégia keretében. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük ezt a mentesítés megadását, a mentesség megadását. A következő kérdéseket szeretnénk feltenni. Az ennyi közös vállalkozás késze arra, hogy egy jelentést mutasson be arról, hogy a bizottságon kívüli tagok eleget tesznek az értékelési kötelezettségnek, eh, amit az Európai Bizottság állított össze a második kérdés. A közös vállalkozás késze arra, hogy egy jelentést mutasson be a társadalmi gazdasági előnyökről, amiket az ő projektjeik hoznak, illetőleg a hármas utolsó kérdése mi a helyzet azzal az adatbázissal, amely az összeférhetetlenséget vizsgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A közös vállalkozások képviselőt üdvözlöm, Bilt úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy lehetőséget ad arra, hogy reagáljunk az alapos megfigyelésekre és kérdésekre. Azzal kezdem, hogy egy néhány általános megjegyzést mondjak azban a témában, amely mind a kettőt érinti, az Artemis és az ennyikat, hiszen azonos szabályozás vonatkozik rájuk a szervezet kettők is együttműködik, és így igyekeztek a problémák megoldásában működőképes lépéseket tenni. Szeretnék emlékeztetni, hogy Európában az elektronikai ipar nehézségekkel szembesült az elmúlt tíz évben. Nagy, nagyon komoly veszteségeket láttunk, gondoljuk csak a Nokia-ra, vagy a Kionda elveszítette a piaci pozícióit az európai cégek, a piaci részesedésük mintegy felét elveszítették ezen a területen. Ez egyik fő oka ennek az volt, hogy az európai cégek kevesebbet ruháztak be, mint a tajvani, az Egyesült Államok és koreai versenytársaik, csak hogy egy néhány versenytársat mondok. Ez egy fontos, kulcsfontosságú technológia az elektronika, hiszen szuverén ellátási képességre van szükség, hogy kezelni tudjuk ezeket, ezt a területet. Ezt szeretném elmondani, hogy az Artemis és ennyi közös vállalkozás megfelelő misszióval rendelkezik annak érdekében, hogy megfordítsuk ezt a lefelé tartó folyamatot, és Európa újra versenyképes legyen a globális versenyben. Ebben az összefüggésben emlékeznünk kell arra, hogy nagyon magas szintű a beruházási igény. Ha egy új gyárról beszélünk, vagy egy új szoftver kifejlesztése, több 10 milliárd euróba is kerülhet egy új technológiai generáció, vagy egy új operatív rend, operációs rendszer másfél milliárd, egy új processzorról beszélünk 500 millió euró, ha megnézzük ezeket az igényeket, az ipar részéről világossá kell tenni, hogy önmagában egyetlen lépés nem tudja megfordítani a negatív trendet. Európai hozzájárulás egyedül nem képes erre, és tagállami szinten meg főleg nem, ezért 2008-ban létrehoztunk egy modellt, amely három úton finanszírozza és az Európai Unió, illetve a tagállamok is be tudnak szállni a finanszírozásba, és így teszünk lehetővé egy jelentős magánberuházást, és így tudjuk az, a kiadásokat fedezni az artemis és ennyiek 5 éven keresztül 540 millió eurót kezelt stratégiai fontos területeken a tagállamok befizetéseiből, de mindenek előtt a magánszektor több mint 4 milliárdot adott hozzá itt Európában. Az európai finanszírozás mm, példaértékű ő eredményt érte el. Ez azt jelenti, egy az 6.1-hez, ami konkrétan azt jelenti, hogy minden egyes euró 6,25 eurót szereztünk a kutatás finanszírozására. Ezt a hozzájárulást úgy ismertük el, hogy a, hogy ezzel csökkentettük a, lefe, a csú, lefelé csúszó trendet az európai iparban, és be tudjuk mutatni, hogy egy sor fellépés, amit finanszíroztunk, jelentős beruházáshoz vezetett. Másrészt, mint a parlament meg is jegyezte a kommentárjaiban az elmúlt ülésen, egy tagállammal együttműködni és a megfelelő szubszidiaritási elvet alkalmazni természetesen az interfészen, az érintkezési felületen problémákat is okoz. És eh, itt a költségeknél ezt figyelembe kell venni, amikor a nemzeti eh, pénzügyi hatóságok vizsgálódnak, és eh, a nemzeti eljárások hat, Természetesen ö, olyanok, hogy ezeket be is kell tartani. Ez a fő oka annak, hogy miért ö, ö, jött létre ez a minősített vélemény, amit a számbevőszék állapított meg. Mi azt szeretnénk, hogy garanciákat biztosítsunk arra, hogy és biztosíthatom a, tagá, a, a tagokat itt arról, hogy nincs más terület, ahol annyi időt fordítottunk volna, és annyi forrást az egész szervezeten belül, és személyesen az igazgató is, mint ez a téma. Mindent, amit meg tudtunk, el tudtunk érni, azt el is értük, vagy illetve mi elkövettünk annak érdekében. Itt az Artemis esetében valóban konkrét lépéseket tettünk a nemzeti finanszírozó hatóságokkal, és megállapodásokat kötöttünk, megfelelő nyomtatványokat alakítottunk ki, ahol be tudunk számolni a közös vállalkozás tevékenységéről, és a szükséges adatokat be is gyűjtöttük. Az a nemzeti rendszereket kielégítettük, és egy cseklistát állítottunk össze, amelyek segítségvel eleget tudunk tenni a kérdéseknek az a vita adott szintjén ennyit tudtunk elérni, és a megfelelő garanciákat biztosíthassuk a nemzeti hatóságoknak minden esetre, amit elkövettünk, addig azt gondolom, hogy ez megfelel az európai eljárásoknak, hiszen a felelősségek meg vannak osztva a, a finanszírozó ügynökségek és az, az ellenőrző ügynökségek között egy további lépés, hogy megnéztük a maradék hiba kvótát, és azt láttuk, 0,66%-nál maradtunk, ez egy meglehetősen alacsony érték, és ez megfelel annak a helyzetnek, amely az összes projektünk esetében az auditálásról kiderül, és többféle nemzeti hatóság vizsgálta ezt, és százszázalékos auditunk van összes projekt esetében, és az audit lefedettség a projekteken belül, és mint egy 52%-os, ami meglehetősen magasabb, mint egy általános mintavételi arány a programjainkban, ami mint egy 7% szokott lenni az összes résztvevő esetében. Ezen túlmenően megszerveztük a legjobb gyakorlat workshopokat, bevontuk az Európai Bizottságot, a számbevőszékeket és a nemzeti hatóságokat is, és a legjobb gyakorlatokról beszéltünk. Most ezen túlmenően még megfelelő szabályokhoz alkalmazkodva igyekszünk mindent elkövetni, és szerintünk ez most már kielégítő garanciaként, és az Európai Számvőszék egy utóbbi döntéséből is profitálunk, hogy verifikáljuk azokat a tranzakciókat, amiket már elfogadtak a nemzeti jellemző hatóságok, és az eredmények a közös vállalkozás vonatkozásában is alkalmasak. És úgy gondolom, hogy ezzel audit képességünk javul, és az Európai Számbevőszék ezek után meg tudja adni a megfelelő véleményt. És úgy gondolom, hogy mindenképpen el tudjuk fogadni az eredményeket. A többi válaszsal folytatnám, amiket az előadó említettem. Kezdjük mindjárt. Szóba került az elején, hogy problémáink vannak az Artemisban mindenek előtt a kifizetésekkel. Valóban ezt belátjuk, a kifizetések helyessége csak 69%-ot ért el a költségvetéshez képest. Ezek a kifizetések egyébként E, megfelelő tanúsítványt igényelnek a nemzeti hatóságoktól, és e, e, megfelelő időn belül végezzük a kifizetéseket, de adott esetben lassulást figyeltünk meg, mint ahogy ezt terveztük volna a költségvetésünkben. Itt voltak természetesen késések, adott kifizetéseket vissza is vonunk éppen a késedelem miatt, de Mm, eh, de ez önmagában azért az alacsony kifizetés nem érintette a tevékenységünk elvégzését a projekteken belül. Az Artemis eh, nem jelölt ki saját eh, egységet az auditra. Most már van egy ilyen saját egységünk, ami ezt el tudja végezni, és az, az ennyek esetében is történt egy ilyen kijelölés összhangban az Artemis-szel. Azt kell, hogy mondjam, hogy létrehozunk egy megfelelő ilyen ellenőrzési egységet az irányító bizottságnál és szeretnénk az összeférhetetlenséget megelőzni, erre lépéseket is tettünk. 2014-ben ennyeknek volt egy ilyen szakpolitikája, amelyen megelőzzük ezt az összeférhetetlenséget, ezt elismerte a parlament is, és az igazgató, az ügyvezető igazgató is gondoskodik arról, hogy az Artemisnél egy ilyen létrejöjjön. Most, hogy összevonjuk a kettőt, egy fontos lépést teszünk előre felé. A kormány, nagyon, vagy kormányzó testület elfogadott egy átfogó stratégiát ezen a területen. Nem tett közé közzé az önéletrajzokat, illetve megint csak az összeférhetetlenség kapcsán került ez szóba. E, időközben a deklarációkat közzétettük az Artemis honlapján, és most teljesen eleget teszünk az előírásoknak, e, amelyeket a személyzeti szabályzat tartalmaz, és egy általános szakpolitikát alkalmazunk ezen a területen hogyha most a részletekbe megyünk, a konkrét kérdést vizsgáljuk, amelyet feltettek. Az első e, az átfogó stratégia ügyében merült fel, itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy elfogadtunk egy ilyen átfogó stratégiát, és ezzel lefedjük az összes aspektust. A második kérdés arra vonatkozott, um, arról, hogy közé tesszük a részletes uh, életrajzokat, uh, mint már mondtam a korábbi kommentáromban, az össz, tettük az összes uh, életrajzot, ahogyan az eljárási szabályzat és a személyzeti szabályzat ezt előírja és létrehoztunk egy ö, átfogó adatbázist, amely tartalmaz az információkat az összeférhetetlenség, összeférhetetlenség kapcsán, és ö, az összes ö, azonosított ö, intézkedést megtették, és a, így eleget teszünk az előírásoknak, illetve az eljárási mechanizmusokat is betartjuk, amelyeket ö, ismerünk Ezeket az eljárásokat is egyébként elfogadtuk egy átfogó eh, munkakeretében szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy az az információ, amit most az adatbázisban gyűjtenek együtt, ez már megvolt az információ rendelkezésre állt, de különböző dokumentumokban. Ezért eh, azt gondolom, hogy konszolidálni kell egy adatbázisban ezt az összes adatot. A harmadik kérdés megint csak arra vonatkozott, hogy egy átfogó politikát alkalmazunk-e az összeférhetetlenség kapcsán. Igen, elfogadtunk egy ilyet az irányító tanácsnál, és ez nem csak a személyi személyügyeket, nem csak az alkalmazottakat fedi le, hanem az összes testületünk összes tagjára vonatkozik, össze, mindenki, aki részt vesz a közös vállalkozások munkájában vonatkozik a szakértőkre, és akik az értékelésben részt vesznek, és monitoringozzák a projekteket, és a különböző testületek, amelyek a közbeszerzést végzik, stb. Tehát ez egy általános dolog, és nyilvánvaló, ezt most már alkalmazni fogjunk. Ha megnézzük az ennyákot, itt ugyanaz a megjegyzés hangzott el, mint az Artemis esetében, éppen ezért a válaszunk is ugyanaz, ezért a konkrét kérdésekre reagálok, amit az előadó tett fel. Az első kérdés megint csak arra vonatkozik, hogy eleget teszünk-e az elvárásoknak, és a megfogalmazott igényeknek a tagá itt, itt rendszeres jelentéstétel történik. Emlékeztetni szeretnék egy néhány számra, hogy a pozíciókat hogyan töltjük fel. Itt a teljes részvétel 2,91 milliárd eurót ért el. A következő módon oszlik ez meg, tehát a projektekben résztvevő szervezetek, tehát a magánszektor 1,89 milliárddal járult hozzá, ez, ez 65%-át eh, teszi ki az összes költségnek, és ez lényegesen magasabb, mint eh, eredetileg számoltunk volna a rendeletben. Akkor 53,2%-kal eh, számoltunk a teljes állami finanszírozás, közfinanszírozás 1,01, ez 35%-át teszi ki a költségeknek, tehát ez alacsonyabb, mint a 46,8%-os prognózus volt, azért, mert a magánszféra ehhez nagyobb szinte járult hozzá, és 440 millió euróról, ez 15,6% a költségeknek, és ez is alacsonyabb, mint a 16 6,7% az anyag a tagállamok esetében, és azt állapíthatjuk, hogy 90, több mint 90%-ban alacsonyabb szintre jutunk, mint és szeretném megemlíteni azt a tényt, hogy nagy kon, projektek koncentrálunk, nagyon nagy ipari részvétellel a tagállamok hozzájárulása limitált, a, és az alatt marad, mint amit megengednek az állami támogatásra vonatkozó szabályok, a nemzeti e, hozzájárulás az elvárások alatt marad. Azonban azt el kell mondani, és ez egy fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogyha nem, az alacsonyabb nemzeti hozzájárulás túlkompenzálta a magánszektor hozzájárulása vagyis többet nyújtottak, többet fizettek az, ennye, az ennyek esetében és 6,5%-ot ért el, 6,5-ös szorzót értünk el a, a multiplikátor hatásban. Az értékelés és kiválasztási szabályok betartása, ezt egyébként a belső audit szolgálat már vizsgálta a bizottság részéről, és azt a megállapítást tették, hogy a támogatásokat meg kell vizsgálni minden területen, ezt meg is tették. Az Európai Parlament tudomásul vette a pozitív eredményeket, amiket az audit hozott az Európai Bizottság részéről, miközben elismerték azt, hogy a folyamatot megfelelőnek tartják és hatékonynak. A következtetés pedig azt, hogy megfelelő eredményre jutottak a parlament egy néhány ajánlást fogalmazott még meg, amit aztán figyelembe is vettünk a közös vállalkozásoknál. A második kérdés az az, hogy társadalmi gazdasági előnyöket bemutassuk, amelyeket konkrét projektek hoznak és az ennyek egy ilyen jelentést végül is elkészített. Ez egy fontos dokumentum, egy vezető dokumentum, és vizsgáljuk a hatóságot, ezt, a hatékonyságot. Azt tudom mondani, hogy az első projektek esetében már be tudjuk bizonyítani, hogy igen pozitív hatást gyakorol ez társadalmi gazdasági szempontból is. Hogyha megnézzük pillanatilag a helyzetet, és vannak olyan példaprojektek, ahol az ipar témái és tárgyai miközben egymás után következnek a projektek, és a kritériumokból indulnak ki, ki, ki és az egyik kritérium a kiválóság, és azt látjuk, hogy nagyon komoly eh, beruházás sikerült generálni a szenzorok esetében, eh, különböző erőművi berendezéseknél, és egy sor egyéb technológiánál, és az összes processzornál ezeket használjuk vagy a litográfia, amely a mini, miniaturizálást teszi lehetővé. Itt nagyon komoly beruházások került sor, miután a kutatást finanszírozták a közös vállalkozások. Az utolsó kérdés pedig az adatbázis, megint csak az összeszívhetetlenségre vonatkozóan, ezt létrehoztuk, ezt már elmondtam, és megfelelő információkkal feltöltöttük az adatbázist. Ezt fogjuk tenni a jövőben és Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pótkérdés. Az 1,98 milliárd euróból mennyi a pénzbeli és mennyi a természetbeli bevétel? Természetbeni. Köszönöm a kérdést, elnök asszony. Az Enyák és az Artemis programokban minden úgynevezett természetbeni hozzájárulás egyben cash hozzájárulás is. Tehát minden természetben itt is pénzben kell megfizetni. Lejön ebből a nemzeti pénzek összege, tehát tisztán pénzről, cashről beszélünk. Kicsit belenéztem a honlapjukba itt menet közben hogy ki kapja meg a megbízásokat. I'm not sure I understand. Uh, the question is who did receive what? Hogy ki mit kapott, mi a kérdés? Hol látható a honlapjukon, hogy ki kapja meg a megbízásokat? Hol, hol keressem ezt az információt? So we, we have published every... Minden évben nyilvánosságra hoztuk a teljes listáját a kedvezményezetnek és a résztvevőknek, akik konkrétan pénzt kaptak. A weboldalunkon, az Enyák és az Artemis oldalon is minden egyes kiírásnál van egy teljes listája valamennyi projekt résztvevőnek, a nevükkel, a koordinátáikkal és azzal az összeggel, amelyel ők hozzájárultak, vagy amit kaptak. Ezt nyilvánosságra hozzuk, hoztuk, és az éves jelentésben is szerepelnek. A legrészletesebb kimutatások is ott vannak a honlapunkon. Köszönöm. Jó, utána nézek, köszönöm, és akkor, ha mégsem találnám, akkor írok önöknek. Az előadónak nincs több kérdése, Marinescu úr? Köszönöm elnök asszony, és köszönöm önöknek is a beszámolót. Ha megengedik, egy jó tanácsot adnék a következő évre vonatkozóan figyeljenek oda, hogy az elmvevő széktől ne kapjanak még egy minősített véleményt, mert akkor ez már a negyedik lesz a sorban. Ami pedig az őszt illeti, nagyon sok ex post audit jelentést szeretnénk látni, a konkrét százalékokkal, hogy hány százalékát ellenőrizték a tendereztetett pénzeknek, mert ez a fő oka annak is, hogy el kellett most halasztani sok mindent. És én személy szerint szeretném azt is látni, hogy a természetbeni hozzájárulásokat hogyan értékesítik, hogyan számítják át euróra, és ennek mi az eredménye. Remélem, hogy az oldalon akkor megtaláljuk azt, amit Gresslasson keresett, a kedvezményezettek névsorát és ön azt is elmondta, hogy a szociális-gazdasági helyzetről is van egy jelentésük. Ezt majd megkeresem. De ebben azt remélnénk, hogy benne lesz majd a kutatási transfer eredmények listája is, és az enyek 1 és az Artemis 1 teljes kimutatását is várjuk, mert nem szeretném, hogyha ez a tevékenység ugye eltűnne az új struktúrák mögött. A bizottság jelentést ír a joint undertakingek helyzetéről, de örömmel vennénk azt is, hogyha írnának nekünk egy jelentést, hogy az előző időszakot hogyan zárták le. Köszönöm szépen. Ajala, képviselőasszony. Kíván esetleg azonnal válaszolni az előző kérdésre? Akkor Ajala asszony, Ajala az ember. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ahogy Marinaszkó úr is kifejtette, lehet, hogy más személyek azok, akik től kéne ezeket a kérdéseket megkérdeznünk, hogy a, az Artemis 1 és ennyi egyes projekt akkori felelőseitől. Ez valószínűleg a bizottság kompetenciája feladata lenne. Ami a joint undertakingeket illeti, todos los todos los organismos que son que están fuera digamos de la de la comisión pero que trabajan para nosotros en ami a közös vállalkozásokat illeti, amelyek tehát nem a bizottság alatt vannak strukturálisan, de a bizottság számára dolgoznak, nagyon fontos, hogy mindegyiket szorosan kövessük és lássuk. Jó lett volna, ha elmondják nekünk, hogy az európai költségvetésből származó minden egyes eurónak mekkora úgymond emelő ereje van, tehát hány magánszférai eurót tud mozgósítani a közös vállalkozások réven. Én azt hallottam, hogy ez másfélszeres talán ez az emelő erő. Ezt tudják száfolni, vagy megerősíteni? És a pénzek felhasználásának gyorsasága, üteme mennyiben függ a tagállamoktól, és mennyiben függ önöktől, illetve az együttműködéstől. hol javíthatnánk a jelenlegi rendszerem. Mert ahogy a közös menedzsment esetében ugyan a bizottság a végső felelős, de nem biztos, hogy minden a legmagasabb szintektől függ, sőt biztos, hogy nem. Tehát szeret, szeretnénk önöktől hallani, hogy milyen gyakorlati javaslataik vannak arra vonatkozóan, hogy a következő mentesítési időszakban már elkerülhetők legyenek az idén is felmerült gondok. Mit akarnak önök tenni, mit lehet nekünk tenni, mit kellene a bizottságnak tenni annak érdekében, hogy a végrehajtás gyorsabb és hatékonyabb legyen. Elnök. Hát akkor parancsoljon, uram, válaszoljon, ha szabad kérnem. Először Marinescu úr kérdésére válaszolok. Ami a természetbeni, először is köszönöm az ajánlását, tanácsát, megnyugtathatom, hogy nem kapunk még egy minősített értékelést a számvevő széktől. Minden erőnkben álló eszközt mozgósítani fogunk ennek érdekében. Ami a természetbeni hozzájárulásokat illeti, egyszerű a helyzet a, a költség elismerési, elismerési rendszerben van egy beépített átszámítási mutató, amely pontosan ö, megmondja, hogy egy projekt mennyibe kerül, ebből levonjuk a, a támogatásokat, és a kettő különbsége a természetbeni hozzájárulás. Az Artemis programban szemben más közös vállalkozásokkal, csak ez az egyszerű számítás érvényesül, tehát összköltségből levonva a támogatást, ami maradt, az a természetbeni hozzájárulás. Ami az eredmények terjesztését, publikációját illeti, előzetes jelentésünkben is szóltunk már erről, És uh, ugye az ele, előszóban kifejtettem, hogy mit értünk mission alatt, uh, misszió alatt. Nos, a két szervezet a Horizont 2020 kapcsán közös, innovatív akciókat uh, hajtanak végre, amelyeket pilot line-nak vagy innovation pilotoknak hívunk, amelyek gyakorlatilag olyan kísérleti projektek, amelyek a technológiai fejlesztés gyakorlatba gyorsan átültethető eredményeire irányulnak. Ami pedig a 2014-es évet illeti, 59 projekt fejeződött be technikai értelemben, 104 további projektum vagyis a projektek van még tervezve. 174 patentet adtunk be, több mint 1200 szellemi tulajdon bejegyzést és 3100 kiadványt támogattunk összességében, és mire lezárjuk a projekteket, azt reméljük, hogy ezek a számok körülbelül megduplázódnak majd. Tehát úgy gondoljuk, hogy 10 millió euróból ennyi eredményt letenni az asztalra, ez komoly eredmény. Az enyák 1-es, 2 szóló vita kapcsán nincs enyák 2, és nincs Artemis 2 sem. Az enyák és az Artemis 2014. június 26-án lejártak. Új közös vállalkozás lépett a helyükbe, az Excel nevű, tehát ma már nem működnek, és nyilván külön fejezetben fogjuk tárgyalni az előző és a folyamatban levő programok ügyét. 2014-ben ezt még nem tudtuk megtenni, mert itt ugye vegyesen jelentek meg még a programok, és az Európai Számvevőszékelő Bizottsággal eh, három külön éves zárást végeztünk el, egyet, egyet az Artemisnek és az Enyáknak június végén, és a harmadikat pedig az Artemisnek az éves eh, elszámolásával. Tehát minden unitot, egységet eddig is külön jelentettünk, és eztán is külön fogunk jelenteni. Ami pedig a Jalászön kérdését illeti, megerősíthetem, hogy az európai pénzek emelő ereje egy a egy, egy a 650-hez, tehát 6,5 szeres, tehát minden egyes euró 6,5 eurót generál más szférákból. A végrehajtás üteme és irányítása témában a nemzeti hatóságokat szoktuk kérdezni arról, hogy ez milyen. Az első kiírás után, akkor, amikor az első költségbecslés megszületik, amit ugye a nemzeti hatóságokhoz nyújtanak be a pályázók. Ott döntenek arról, hogy egyetlen befogadható-e a projekt, és eljuthat-e a joint undertakingig. És ekkor tudunk először fellépni. A költségvetési szabályok azt írják elő, hogyha a közös vállalkozás által megkötött szerződést a nemzeti hatóság ajánlása alapján kötik meg, akkor a nemzeti hatóságnak is van finanszírozási felelőssége. Ami a konkrét pénzadaítéléseket illeti, a régi enyek és régi Artemis kormányzó tanácsa, ez az Excel esetén is így lesz, nem dönt konkrétan, konkrétan pénzekről. Más vállalkozások másoktól eltérően nekünk úgynevezett közhatósági tanácsunk van, amelyben benne ülnek a nemzeti, tehát a tagállamok képviselői és az Európai Bizottság képviselői. A finanszírozási döntést ezt a, ez, ez a testület hozza meg, amelyben kizárólag a Nemzeti Finanszírozó Hatóság és a Bizottság tagjai ülnek. És, és egyenlő arányban, 50-50 százalékban számít a szavazatuk, tehát ez egy közös döntés. És mi a Joint Undertaking ezt a döntést csak végrehajtjuk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Wünscht der Berichterstatter noch das Wort? Köszönöm szépen. Az előadó kíván-e hozzászólni? Még nem kíván hozzászólni. Köszönöm az eszmecserét a közös vállalkozásoknak és igazgatónak. Kellemes délutánt kívánok valamennyit Mi pedig folytatjuk a koordinátorok ülésével. A kérem, hogy lehetőleg gyorsan és zaj nélkül teremtsük meg az árt ülés körülményeit. Kérem a tanácsadókat mondják meg, aki nincs itt, az kövessen messziről bennünket.